a napirendről van-e ezzel kapcsolatosan megjegyzés, úgy látom nincs, akkor elfogadottnak tekintem ezt a változást. A következő napi rendi pontunk következik. Itt most a bizottság alelnökének, az Unió külügy és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata következik éppen ehhez a témához kapcsolódóan, tehát az egyiptomi helyzetről lesz szó. Most nem lesz catch the eye, és kékkártyás eljárás sem, mert nagyon nagy késedelemben vagyunk. Tehát most a, először is a tanács részéről Leszkevicius úr kap szót. Úgy tűnik, a főképviselő asszony nevében is ő nyilatkozik. Leszkevicius úr, öni a szó parancsoljon. Thank you. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Most, amikor beszélünk is a drámai eseményekről, amelyek az egyiptomi fővárosban zajlanak, ez egy olyan pillanat, amikor valamennyien ebben a házban fel kell, hogy szólítsuk a feleket arra, hogy kerüljék el az erőszakot, és ne feszítsék tovább a helyzetet, hanem próbáljanak megoldást találni a válságra, mégpedig párbeszéd útján. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A jelenlegi helyzet igazán kritikus, és mindenképpen üzenni kell a demokratikus átmenet támogatása érdekében. Csak egy politikai folyamat vezethet vissza a demokráciához, és ez oldhatja meg a jelenlegi válságot. A főképviselő asszony, Eston asszony és kér, felkérte a feleket, hogy próbáljanak meg politikai megoldást találni a megfelelő párbeszédre támaszkodva. Ahogy hangsúlyozta a főképviselő asszony is az arab tavasz idején, a méreható demokrácia az nem kizárólag a választások megnyerését és a többség megnyerését jelenti, hanem annál sokkal több. Az emberi jogok, az, e- a szabadságjogoknak a tiszteletben tartása, beleértve a szólásszabadságot is. A demokrácia azt is jelenti, hogy meg kell hallgatni az állampolgárokat, és adott esetben kompromisszumokat kell kötni, nem pedig e, azt jelenti, hogy kizárólag a többségnek a hangját hallgassuk meg a tüntetések egyre ö, erőszakosabbá ö, válnak, és nagyon sok a sérült. Nagyon sokan, ö, akik ö, szexuális erőszaknak az áldozatai, női tüntetők, ö, a áldozatai ennek a helyzetnek. A főképviselő ö, asszony múlt héten Egyiptomban járt, hogy megvitassa a helyzetet ö, az elnökkel, és egyértelmű üzenetet fogalmazott meg. Kezdet óta, ahogy elindult a ö, forradalom, mindig is mondtuk, hogy a forradalom az egyiptomi nép és a politikai ö, erőké, hogy megvalósítsák az Európa az egyiptomi embereknek a törekvéseit. Valamennyi szinten továbbra is kell el kell mondanunk, hogy az egyiptomi hangját meg kell hallgatni. A legnagyobb kockázat az az, hogy polarizálódik a társadalom és a, az a politikai rendszer. Hogy valamennyien tapasztaltuk, több millió tüntető van kint Egyiptomban az utcákon, és követeli az új, új választásokat. A helyzet kiterjed már kisebb városokra, vidéken is. Mohamed Morsi, a ö, muszulmán testvériség képviselője demokratikusan megválasztott elnök lett. Egy demokratikus átmenet van folyam, volt folyamatban Egyiptomban, amit a nemzetközi politikai szintén üdvözölt. Valamennyi egyiptomi képviseletét vállalta, és a, átvette a hatalmat a katonáktól. Azóta azonban erőfeszítések történtek az állam törekedéseinek a fenntartására az Egyesült Államok képviselője is találkozott Kairóban a különböző felekkel, és meg igyekeztek megfelelő politikai terepet találni a különböző kérdésekben. Egyiptom gazdasági, politikai kihívásokkal szembesült, és mindenki szerette volna, hogyha megoldást találnak ezekre. Az is világos volt, hogy egymással tárgyalni kell, de úgy tűnik, hogy a felek erre képtelenek, és nagyon sajnálatos, hogy a kormány átalakítás sem segítette a megfelelő eredmények elérését. Ugyanakkor az Európai Unió is nagyon aktívan támogatta az emberi jogokat Egyiptomban, és civil szervezetek képviselőjét is elítélték Egyiptomban, és Catherine asszony ekkor fellépett, hogy az egy civil szervezetek eh, helyzetét támogassa Egyiptomban mások is jártak eh, eh, Kairóban, és hangsúlyozták, hogy nagyon fontos, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása mindenképpen megvalósuljon, és technikai segítséget is kínált az Európai Unió, hogy megfelelően tudják megfogalmazni az erőszak és a nők elleni erőszakra vonatkozó törvényt. Az egyiptomi részről több ajánlás is elhangzott, azek Egyiptom megerősítette, hogy továbbiakban is szeretne együtt dolgozni az Európai Unióval és a nemzetközi közösséggel az új törvények megfogalmazásában. Végezetül pedig a bírósági ítéletekkel kapcsolatban Egyiptom úgy nyilatkozott, hogy a megfelelő megoldásra törekszenek túl a helyzeten, ahol nagyon sok esetben aggasztó az emberjogi helyzet és a tömeg tüntetések is, azt mutatják, hogy az emberek sokkal jobban félnek, vagy legalább annyira, mint 2011 előtt. Ezért fontos, hogy és folyamatosan elhalasztották azokat a reformokat a közszolgálatban, ami a változásokat elidézhette volna. Az Európai Unió továbbra is támogatását ajánlja a, az egyiptomi népnek és a demokratikus átalakulásnak. Ezért fontos, hogy Egyiptomnak a kötelezettségvállalása fennálljon, és hogy az Unió viszont segítse Egyiptomot. Ez azonban politikai egyességet, gazdasági politikai stabilitást követel, illetve e, Egyiptomnak nagyon nagy szüksége van a közvetlen beruházásokra, befektetésekre is. Ez pénzügyi követe, e, kötelezettségvállalást is jelent az e, Európai Unió részéről, ahhoz, hogy megvalósulhassanak a demokratikus gazdasági reformok. Itt befejezem, és köszönöm figyelmüket, és ahogy említettem az elején, a helyzet Egyiptomban nagyon drámai irányba fejlődik, és mint hozzászólásom elején is mondtam, most van az a pillanat, amikor valamennyienknek fel kell szólítanunk a feleket, hogy kerüljék a ö, feszültség eszkalálódását és a, az erőszakot elnök, most pedig az a az különböző parlamenti frakciók nevében adom meg a szót az első hozzászóló Szala Franka úr a néppárt nevében. Köszönöm szépen miniszter úr. Az egyiptomi átmeneti folyamat drámai pontot ért el. Többenetes híreket hallunk Egyiptomból, hiszen egy órával korábban véget ért a hadsereg által a kormánynak nyújtott ultimátum. Nagyon erősen polarizált az ország. Nagyon sok az erőszak. Halálos sérülések is voltak. Az ország gazdasági és szociális válságban van. Hölgyeim és uraim, Egyiptom szociálisan, gazdaságilag zsákutcában van. Milyen üzenetet küldhetünk európai parlamentként Egyiptomnak egy ilyen pillanatban? Talán a következőt. Szólítsuk fel a feleket, hogy józan észre párbeszédet folytassanak, hogy kijussanak ebből a zsákutcából. A kormánynak hallania kell a néphangját, hogy befogadó párbeszéd legyen. Nem lehet úgy kibékülés, hogyha nincsen konszenzus. A konszenzust pedig úgy kell létrehozni, hogy minden polgár érdekét figyelembe veszik. Figyelembe veszik a demokratikus alapelveket, a jogállamiságot, a hatalom megoszlást és a kisebbségek védelmét. Elnök úr, mindenképpen úti terveket is kell készítenünk. Ezt már hallottuk. Egységkormányra van szükség, meg kell reformálni az alkotmányt és a választási jogot is meg kell reformálni, hogy a lehető leggyorsabban új választásokat lehessen kírni. Egyiptom, Nagyország, Egyiptom, az arab világ szimbóluma kulcsfigura a közel-keleti béke folyamatban. Ez egy olyan folyamat, amelyet nagyon érzékenyen érint például a szíriai helyzet is. Éppen ezért nagyon fontos szereplő Egyiptom, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy Egyiptom destabilizálódjon. Egyiptomnak meg kell találni a kiutat ebből a helyzetből, és késznek kell lennie, hogy együttműködik az Európai Unióval. Hogy békében éljen. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, Szalafranka úr. A szocialista kollégák nélkül három percre, de Kejzer asszony kap szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. A, az kötélhúzás megindult a hadsereg és a kormány között, Morsi úr kormánya között. Mindenek előtt szeretnék emlékeztetni arra a támogatásunkra, amit az európai, az ö, egyiptomi népnek adunk. 2011-ben azért küzdöttek, hogy nagyobb szabadságot, méltóságot mondhassanak maguknak, és elérjék a gazdasági ö, prosperitást. Morsi elnök úrt demokratikusan választották meg ö, legitim választások során nem sikerült valószínűleg megadnia az egyiptomi népnek azt, amit ez a nép várt. Azonban nem egy katonai állambúcsal lehet megtalálni a megoldást. És most, amikor én önökhez beszélek, és amikor a tankok elfoglalják a várost, és a rádió, televíziót megszállták, szeretnék a nyugalomomra felhívni, és arra, hogy a békés, demokratikus folyamatot részesítsék előbe. És ha Morsi elnököt legitim módon választották meg, mégis valahol hibázott. Emlékeztetni kell arra, nem csak, hogy mindarra, ami gazdasági szempontból nem valósult meg, nem lett több munkahely, nem lett jobb a helyzete a textiliparnak, romlott a nemzeti valuta, és számos egyéb probléma volt, és nem sikerült megvalósítani azokat a feltételeket sem, amelyek a Nemzetközi Valutalap hiteléhez kellettek volna. Ezek a dolgok valóban nem voltak sikeresek, de emberi jogi szempontból, alkotmányozási szempontból, és emlékezzünk, hogy mit mondtunk arról az alkotmányról, ami nem biztosít valamennyi jogot. És a mi részünkről is, és ezt továbbra is mondtuk, hogy igenis vannak hézagok az emberi jogi szempontból, amelyek nagyon aggasztóak a jövőre nézve most egy, egy nemzeti egységkormányra lenne szükség, ez valóban igaz, más választások kellenek, majd az egyiptomi népnek kell ö, döntenie, de az is nagyon fontos, hogy demokrácia szempontjából a 2011-es ígéretek megvalósuljanak. Nem lesz Egyiptomban átmenet és béke enélkül és szeretném, hogyha Eston asszony, akinek privilegizált kapcsolatai vannak az egyiptomi kormányjal, akiktől azt reméltük novemberben, hogy legalább a Morsi úrral együtt a fényképen és Clinton asszonyal együtt megjelenik a fényképen. Azt szeretnénk, hogy Eston asszony ezeket a privilegizált kapcsolatait felhasználja arra, hogy közvetítőként lépjen fel. Azt kívánjuk, hogy az Európai Unió, ami annyit tesz a demokratikus átmenetért az arab országokban, ne tűnjön el a családi fotóról, és biztos vagyok abban, hogy Eston asszony nagyon hozzáértően fogja ezt majd vállalni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Veronik. Most pedig a liberális kollégák nevében Sáke asszonynak adom meg a szót két percben. Thank you, President. As... Köszönöm szépen, elnök úr. Miközben itt tartózkodunk, az egyiptomi nép elárasztja az utcákat, a legnagyobb, valahol volt legnagyobb egyiptomi politikai demonstráció részeként. Nagyon nagy a feszültség, mindenképpen el kell kerülni az erőszakos összetűzéseket és a polgárháborút. Mursi elnök a Mubarak rezsim korrupt nyomdokait követi, hatalmas kihívásokkal szembesült, korlátozza a kisebbségeket, kriminalizálja a civil társadalmat, és nem tudta kikerülni a kibontakozó válságot, fenntarthatatlan helyzet alakult ki. Morsi elveszítette legitimitását sok-sok egyiptomi szemében. Biztató azt látni, hogy ilyen sok egyiptomi elutasítja a többség diktatúráját, jogállamiságot, a jogok védelmét, szabadságjogokat követel. A demokrácia több, mint az egy ember, egy szavazat elv. Az Európai Uniónak is össze kell szednie magát, Eddig a több a többért elv csak egy üres ígéretnek tűnik. Nem szabad a múlt hibáit megismételnünk. Fontos, hogy határozottabban nyújtsunk segítő kezet az egyiptomi népnek. Hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy egy inkluzív párbeszéd, befogadó párbeszéd alakuljon ki, elkerüljük az erőszak alkalmazását. Egy új társadalom, a társadalmat új alapokra helyezhessék Egyiptomban, a szükséges reformokat végre tudják hajtani a gazdaságban és a társadalomban, miközben tiszteletben tartják minden egyiptomi jogait. Meg kell tennünk mindent, amit csak tudunk, egy demokratikus perspektívát kínáljunk a fiatal egyiptomiaknak, nem hagyhatjuk cserben az egyiptomiakat. Nagyon szépen köszönjük Sáke asszonynak, most pedig a zöldek részéről két percet kap Sargentini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviddel Morsi elnök hivatali esküje után megragadtam az alkalmat, és meghívtam őt ide, ebbe az ülésterembe. Ez azonban sajnos nem valósult meg ez a látogatás, és tekintettel az elmúlt napok eseményeire ez valószínűleg nem is fog megtörténni. Nagyon sajnálatos ez, hiszen jó lett volna vele vitát folytatni, talán ahhoz hasonlóan, ahogyan tegnap itt vitát folytattunk Orbán magyar miniszterelnökkel. Morsi nem igazán demokratikus vezetőként viselkedett, külön kompetenciákat engedélyezett a maga számára, a civil szervezeteket nagymértékben korlátozza, ugyanígy tesz a vallás szabadsággal is. Kajróban jártunk az Európai Unió egyiptomi munkacsoportja részeként, mindig megpróbáltunk Egyiptomnak segíteni a gazdaságban, a demokrácia kiépítésében. És hát nem ez a megfelelő időpont az eszközök rendelkezésre bocsátásához, ez egyértelmű. Hogyan kell reagálnunk most a kairói eseményekre? Talán nyomást kell gyakorolni az új parlamenti választások megtartása irányába, vagy az elnöki hivatal megerősítésére, de fontos, hogy folyamatosan nyomon kövessük az eseményeket. A szalafisták voltak a második legnagyobb párt a választások alkalmával Egyiptomban. A csalódott Mursi követők vajon kinek a támogatására adják a fejüket ezt követően? A parlament úgy tűnik, sokszor úgy gondolja, hogy majd a nemzetközi liberálisokat támogatják, de előfordulhat, hogy konzervatívokat támogatnak majd, és ez semmi jót nem ígér majd a nők jogait illetően, a másként gondolkodókat illetően, és így tovább. Mindenki, aki úgy nyilatkozott az elmúlt napokban, hogy vonuljunk ki Egyiptomból, tartsuk meg a pénzünket, további követelményeket támaszunk, mindezen embereknek meg kell érteniük, hogy az országot egy egészséges demokrácia irányába kell terelnünk, egy, ugyanis, egy dolog ugyanis biztos, egy demokráciában nem a katonaság, nem a hadsereg választja meg az elnököt. Köszönöm szépen, Judit. Az ECR nevében kettő percre dr. Tenok kapszót. Elnök úr, az egyiptomi helyzet nagyon komoly. Ezt felesleges megismételni. A hadsereg ultimátuma leteltével tankok kerültek az utcára. Nekünk azt a sok millió Egyiptomit kell támogatnunk, aki soha nem felejtette el álmát a gazdagságról, a boldogságról, hiszen nagyon sokan áldozták életüket az arab tavasz során. Most Mohamed Mursi barzalmas politikája miatt katasztrófába halad az ország. Itt nem volt igazából átalakulás stabilitást vártak egy ilyen nagy forradalom után. Azonban eh, Mursi úr inkább a nemzetközi partnerei türelmét tette próbára. Azonban eh, Egyiptom igazi áldozatai nem a politikusok, akik a saját érdekeikért harcolnak, hanem azok a milliók Egyiptomban, akik egy éve is kimentek, két és fél éve is kimentek az utcára, hogy eh, szabadságot és szebb életet követeljenek. Morsi a szektás iszlám testvériség tagja, és nem képviseli az összes egyiptomit. A nők, a koptok ellensége, és ezeknek a csoportoknak a helyzete lényegesen rosszabbult. Voltak olyan idők, hogy magához ragadjon minden hatalmat Egyiptomban. Az egyiptomiak a forradalmuk alatt nem ezt akarták, és az Európai Uniónak sem szabad ezt támogatni. Most a, az a fontos, hogy ne legyen visszatérés a katonai diktatúrába hogyha belegondolunk, hogy mi történt múlt este a Mursi támogatók és ellenzők között, legalább 16 halott és 200 sebesült. Mursinak mennie kell. Euró Egyiptom többet érdemel. Köszönöm szépen, Tenok úr, és most a GUE NGL nevében másfél percre Willi Mayer kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A következő órák valószínűleg döntő fontosságúak lesznek Egyiptom számára, és nekünk pedig világos üzenetet kell megfogalmaznunk az egyiptomi nép számára. Nagyon fontos az, hogy hogyan dől el a helyzet, hiszen ott vannak a milliók az utcán, és ott van a hadsereg tankokkal, katonákkal, és már a televíziót el is foglalták. Üzenem Abdel Aziz Assisi tábornoknak, hogy csatlakozzon a néphez. Senki sem emelkedhet a nép fölé. A hadseregnek kell garantálnia azt, hogy beteljesülnek az emberek kívánságai. 22 millió aláírást gyűjtöttek össze az előrehozott választásokra. Ez az egyetlen lehetőségünk, és garantálnunk kell nekünk is, hogy sor kerül az új választásokra. A Tahrir téri forradalom és a jelenlegi forradalom általános követeléseket fogalmazott meg. Semmi szeparatizmus, semmi vallási tartalom nem volt a forradalomban. És most hirtelen az történt, hogy az iszlám testvériség vezeti a forradalmat. Az Európai Unió is valószínűleg tévedt hiszen eh, mindenki azt hitte, hogy máshogy alakul majd a helyzet Egyiptomban. Azt hittük, hogy eh, alkotmányozó folyamat indul be, hogy eh, egy laikus ország keretkezik, és csalódtunk. Köszönöm, Mayer úr. Most az EFD nevében Belder kolléga kap szót. Köszönöm. Elnök úr, amikor ma reggel telefonáltam az informátorommal, akkor azt mondta, hogy az első gondolata az, hogy megnézi, hogy Kajróban hány halott volt. És most egy órája is telefonáltam vele, és nagyon aggódunk a tüntetések miatt, hogy a jelenlegi tüntetések során megszűnt a közrend. Nem tudom, hogy hol a rendőrség. De a hadsereg sincs ott. Ezért pedig, és az ottani barátaimnak ez aggodalomra ad okot. És felmerül az a kérdés, hogy minden kritika mellett, amelyet Mursi meg is érdemel, és valószínűleg távozni is fog. De mégiscsak felmerül a kérdés, hogy a nép tényleg valami újat hoz -e majd létre. Hiszen az egyiptomi ellenzék is megosztott. Az egyiptomi ellenzéknek nincsen programja, amely jobb gazdaságot teremtene. Megnéztük a legújabb környe, közvélemény kutatásokat, és látjuk, hogy vannak szalafista pártok is. Totális káosz van, és reméljük, hogy nem lesz ebből véres polgárháború. Köszönöm szépen. Most a függetlenek nevében egy percre Franz Obermeier kap szót. Köszönöm, elnök úr. Obama azt mondja, hogy beszéljünk, a tüntetőkkel Lady Ashton, és azt mondja, hogy kapcsolatba kell velük lépni, beszélni kell velük. Ők a szabadságért küzdenek, a moszli, az muzulmán testvériség ellen küzdenek, a diktatúra ellen küzdenek, és ezek pedig egy milliárd eurót kaptak az Európai Uniótól, hogy fejleszék az emberi jogokat. Hát ez egy vicc. Ho, és, és Van Rompuy úr még további 5 milliárdot ígér ezeknek? a pénz 60%-a sötét csatornákon szivárog el. Úgy látszik, hogy Kairónak semmi érdek nem fűződik ahhoz, hogy az Európai Uniós fejlesztéseket végrehajtsa. Fejlesztésből nem lesz semmi, azonban a markukat tartják. Világos feltételeket kell megfogalmazni, és hogyha ilyen feltételek nincsenek, akkor senkinek ne legyen igénye európai pénzre. Köszönöm szépen, Oermeyer úr, és most Ismét eh, Leskevicius úr kap szót, hogy reagáljon a hallottakra. Hallottuk. Mit mondtak a képviselők? Miniszter úr, ön szó. Uh, thank you. Köszönöm szépen, eh, tisztelt elnök úr. Nagyon örülök a lezajlott vitának, különösen ebben a rendkívül nehéz és eh, nagyon nagy fontosságú pillanatban, az elkövetkezendő napok valószínűleg döntő fontosságúak lesznek. Ahogy már korábban mondtam, álláspontunkat a saját értékeinkre kell, hogy építsük. Nincsenek itten hivatalos határidők egyik vagy másik csoport érdekében. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik hozzászóltak a vitában, Szalafranka úr, de Kaiser asszony, Sáka asszony, Brandner asszony, Tanok úr, Meyer úr, és Obermeier úr, és valamennyüknek azt tudom mondani, hogy a mi véleményünk és elemzésünk a helyzetet illetően, nagyon fontos. Az Európai Uniónak nincsen más lehetősége, mint hogy tart, fenntartani a kapcsolatokat Egyiptommal, mint szomszéddal. Az egyiptomok azok, akik meg kell, hogy határozhassák a jövőjüket és Egyiptom jövőjét. Ez egy különösen nagy ö, felelősség a választott személyeknek Egyiptomban. Ö, fontos, hogy nyitott és ö, nyílt párbeszéd folyjon valamennyi fél között el kell kerülni a polarizációt. A politikai képviselőknek biztosítaniuk kell, azt, hogy az egyiptomi állampolgárok törekvései és ö, igényei megvalósulnak a párbeszéden és a kompromisszumokon keresztül. Amit hangsúlyoznunk kell, az az, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy mielőbb visszatérjen Egyiptom a demokráciához, a párbeszéd útján és új választások segítségével, és minden erőfeszítést meg kell tenni, annak érdekében, hogy valamennyi politikai erő bevonásra kerüljön ebbe a folyamatba, méghozzá erőszakmentesen a mi részünkről, mi folytatni fogjuk, és a fő képviselőasszony is minden szinten ki fogja mondani, és hallatni fogja hang, hangunkat annak érdekében, hogy az egyiptomi embereknek a békés átmenethez van jogok. Köszönöm szépen, miniszter úr! és hat állásfoglalási javaslat érkezett a néppárttól, a szocialistáktól, a reformistáktól és a zöldektől, és egy a liberális kollégáktól is. A szavazása az állásfoglalásnak pedig holnap lesz, ugyancsak délben.